kezdetéseit, illetve elemzését. A kozák utolsó belga elnökség alatti üléséről is terveztük, ennek is terveztünk egy napirendet szentelni, de aztán a koordinátorok úgy döntöttek, hogy ezt elhalasztjuk. Hiszen jó lenne, hogyha Martinez alelnök úr, aki egyébként ott volt a kozakülésén, illetve hát az Európai Parlament alelnöke is jelen lenne az ülésen, tehát ezt elhalasztottuk. Azt gondolom, hogy mindenki megkapta már október 28-án a mai napi rendtervezetet, és miután nincs semmilyen észrevétel, csönd honnan itt a teremben, gondolom ezt elfogadottnak tekinthetjük. Most egy levélről szeretnék beszélni, koordinátorokkal ezt majd megbeszéltük. A soros elnök Sásztel úr egy levelet küldött Buzek úrnak, ebben hangot ad fenntartásainak, elég általános jellegű egyébként ez, a parlament és a bizottság közötti keret megállapodással kapcsolatban vannak fenntartásai Sásztel elnök úrnak. Sásztel elnök úr kijelenti a levélben azt, hogy mindenképpen szigorúan tiszteletben kell tartani az intézmények közötti egyensúlyt, és hogyha ez nem így lesz, akkor a tanács akár a bírósághoz is fordulhat. Eléggé figyelmeztető jellegű, vagy megelőző jellegű ez a levél, nincs benne semmilyen konkrétum, ezért úgy döntöttünk a koordinátorokkal, hogy nem teszünk semmit. Október 21-én parlamentünk delegációja, jó magam, Gurmai asszony, Lögrip és Tejni képviselők kíséretében Dél-Afrikában jártunk a parlamentben. Egy olyan nap volt ez, amikor nem ülésezett a szakbizottságunk. Megköszönöm a képviselő társaimnak ezt a együttműködést. Talán 16-17 délafrikai képviselővel találkoztunk, ők szintén az alkotmány ügyi szakbizottságban dolgoznak. Arról beszélgettünk, hogy mit is, milyen, hogyan is keletkeznek a szerződések, hogyan is működik a a demokratikus kontroll. Ugye 96 óta van Dél-Afrikában alkotmány, és azóta évenként megreformálják gyakorlatilag az alkotmányt, és ezért van egy olyan bizottságuk, aki ezzel foglalkozik. Az volt, arra voltak tehát kíváncsiak, hogy mi hogy látjuk a hasonló kérdéseket, Azt gondolom, hogy nagyon hasznos volt ez a, ez a találkozó, hiszen kölcsönösen tájékoztattuk egymást a különböző intézményi, illetve jogi kérdésekben, a intézményi ellenőrzésről is beszéltünk. Nagyon érdekes volt tehát. A koordinátorok ülésén az imént arról is döntöttünk, hogy hogyha más országok parlamenti delegációi úgy döntenek, hogy ide látogatnak, vagy meghívnak minket, akkor nem szabad nemet mondani nekik, de ha lehetséges, akkor olyan napot kell megjelölni a látogatásra, amikor nem ülésezünk. Tehát meg kell próbálni mindig a lehetőleg pozitívabb választ adni, és a lehető legnagyobb számban képviseltetni magunkat. Ha jól emlékszem, a délafrikaiakkal ötösben találkoztunk, tehát öten képviseltük a szakbizottságot. A koordinátorok ülésén tehát erről döntöttünk. Az utolsó előtti koordinátorok ülésén egy kompromisszumos megegyezés született a DEF jelentéssel kapcsolatban, a választási kérdésekben. Ez egy rendkívül bonyolult dosszié. Egy új verziója született a DAF jelentésnek, még csupán angolul elérhető, ez ezt mindenkinek kiosztottuk. A többi, jele, többi fordítás még nem készült el. Ennek ellenére a következő ülésünkön november végén fogjuk ezt a témát megvitatni. Tafor másik jelentése a biztos erőtek meghallgatásáról szintén kész, elkészül, de kizárólag angolul elérhető. Erről megvárjuk, még elkészül a többi fordítás is, és a következő ülésünkön megvitatjuk ezt. A polgári kezdeményezésről holnap beszélünk. És most pedig az 51-es cikkre térünk rá. Tehát az eljárási szabály 51. cikkének értelmezése. A kérdés nem olyan egyszerű, mint ami tűnik. Egy munkadokumentumról van szó, ezt remélem mindenki megkapta és elolvasta. Technikai jellegű kérdésekről van szó, tehát hogy a saját eljárási szabályzatunkat hogyan, ért, hogyan értelmezzünk, értelmezzük. A különböző szükségleteknek mennyire tud megfelelni ez az eljárási szabályzat. Eddig nagyon korlátozott számban használtuk csak, vagy hivatkoztunk csak az 51. cikkre, általában első olvasatban, tehát nem túl nagy a tapasztalatunk ezzel kapcsolatban. Egyik kollégánk az elnökök értekezletéből azt kérte, hogy mi az AFKO részéről fogalmazunk meg egy véleményt. Léne úr, a Környezetvédelmi Bizottságának Léne úr, Lénen úr, és még egy szakbizottság elnöke azért fordult hozzánk, mert értelmezési nehézségeik támadtak az 51. cikkel kapcsolatban. Próbáljuk egy kicsit összefoglalni a helyzetet. Azt hiszem, hogy sokkal jobb, tisztában látjuk a dolgot, hogyha mindent elmondunk. Tehát a bizottságok együtt működéséről van szó. A jogalkodási folyamatban, az eljárási szabályzatban a 48, 49, 51, 51. cikk foglalkozik erről, ezzel. Tehát mindig van egy felelős bizottság, de mindig lehetnek olyan bizottságok is, amelyek véleményt fogalmaznak meg, vagy akár több ilyen bizottság is. Az 51. cikk azzal foglalkozik, hogyha egy jelentés nem csupán egyetlen szakbizottság hatáskörébe tartozik, hanem több szakbizottság hatáskörébe is. Tehát kettős hatáskörről van szó, amely a teljes jelentésre vonatkozik, tehát nem lehet szétválasztani a hatásköröket. Aztán olyan eset is előfordulhat, amikor egy jelentés egy-egy része, egy része egyik szakbizottság hatáskörébe tartozik, egyéb részei pedig más szakbizottság hatáskörébe. Ezzel az 50-es cikk foglalkozik, és ez azt mondja ki, hogyha bizonyos részek, az a jelentés bizonyos részei egy másik szakbizottsághoz tartoznak, akkor azok a szakbizottságok módosításokat fogalmazhatnak meg, és az eredeti illetékes szakbizottság ezekről nem szavaz, hanem majd a plenáris ülés illetve hogy a társ előadó is részt vehet az eredeti illetékes bizottság ülésein. Az 51. cikk egy elég fontos cikk, a következő a tartalma. amikor a 49 per 1-es cikk feltételei nem teljesülnek. Egyébként ez nem annyira érdekes, mert itt ugye a bizottságok együttműködésről van szó, amikor is egyértelműek a kompetenciák, illetve amikor az 50. cikk feltételei nem valósulnak meg. Ugye itt arról van szó, hogy a teljes jelentés tartalma két szakbizottságot is megillet, illetve amikor el lehet különíteni egy jelentésen belül, hogy mi tartozik az egyik szakbizottság mi a másikra. Nos, vitás esetekben, és fontos esetekben az elnökök értekezlete különleges eljárást alkalmazhat. Egyetlen jelentés készül ilyenke, készül ilyenkor, együttes üléseket tart az illetékes két vagy több szakbizottság, és ezen részt vesz teljes mértékben, teljes létszámban, vagy részt vehet a két vagy több szakbizottság, és együttesen szavaznak. Tehát mindenképpen teljesülni kell annak a feltételnek, hogy fontos legyen a téma, és hogy világosan fogalmazzak, két vagy több bizottság, de általában kettő egyesül, egyetlen jelentést írnak. Egyébként a Lisszaboni elnézést mondja az elnök a Stockholmi folyamattal kapcsolatban már volt erre példa. Tehát egyetlen jelentés születik, és a két szakbizottság összedolgozik. Nos, mit is kérdezett tőlünk az elnökök értekezlet először is. Az 51. cikk eljárás csak a jogalkotási, a jogalkotási eljárás első részében alkalmazható, tehát első olvasat ig vagy utána köve, közvetlenül. És olyan kérdésekben, amikor van egy egyértelműen illetékes bizottság, illetve amikor két bizottság együttesen dolgozik, illetve, illetve amikor egy már meglévő jogszabálynak a végrehajtási szabályzatairól, végrehajtási módo, módozatairól folyik a vita. Erről szól a jelentés. Nos, ilyen esetekben is az életékes szakbizottságnak ki kell mondani a véleményét, Ilyen esetekben is elképzelhető az együttműködés szakbizottságok között. Tehát ezeknek kell teljesülnie. Ezt kérdezték tőlünk. Nekünk válaszolnunk kell, így és így értelmezzük az, a szabályzatot, az eljárási szabályzatot, avagy úgy is vélhetjük, hogy a azért, hogy gyakorlatilag sak legyünk, vagy világosak legyünk, akár módosítani is lehet az eljárási szabályzatot. Ez itt a lényeg. Lina úr nak volt egy hasonló jellegű javaslata, de annak a lényege is hasonló, tehát hogy lehet, lehet bizony módosítani az eljárási szabályzatot. Az 51-es cikk eljárása csak az első olvasatban alkalmazható. Ezt Három érvel lehet alátámasztani. Először is csak az 51. cikk említi az, a bizottságok együttesülését. Egyébként mindig megkülönböztetjük az illetékes bizottságot és a véleményalkotó bizottságot. Ez az egyéb, ezekben az egyéb cikkekben történik uralás, utalás. A 66-os, 120-as cikk vonatkozik ezekre az esetekre. Tehát mindig van egy illetékes bizottság ezen egyéb esetekben. Véleményem szerint ez egy elég gyenge érv, mert az 51. cikk kivételes esetekre vonatkozik, ugye ez egy eltérő szabályt vezet be, hiszen az 51-es cikk értelmében a, er, ez alá tartozó esetekben a két szakbizottság együttesen dolgozik, tehát gyakorlatilag a két szakbizottság működik egyként. Ilyen esetekben a két szakbizottság egynek felel meg. Ez azt hiszem elég világos. Aztán van egy másik érv. Ez szerint itt egy kivételes eljárásról van szó, tehát nem lehet extenzíve értelmezni. Valóban kivételes esetről van szó, de hát hogyan is értelmezzük ezt? Hogyha azt mondjuk, ha mondjuk két vállalat úgy dönt, hogy együttesen építenek fel egy épületet, az A vállalat és a B vállalat, akkor nem igazán dönthetünk úgy, hogy a 20. emeletig az A vállalat építi majd fel ezt az épületet, és a fenti szinteket, vagy az E feletti szinteket majd a B vállalat. Tehát a teljes eljárás ideje alatt a két szakbizottság egyformán illetékes. Aztán egy harmadik érv is van, ez pedig az alkalmazás nehézsége. Hogyha együttesen dolgozik két szakbizottság, az megnehezíti a munkát. Különösen az első olvasat után, amikor tárgyalások következnek, az nagyon megnehezíti a munkát. Ez az érv valószínűleg tényleg igaz, ezzel kapcsolatban még nincs tapasztalatunk, mert az 51. cikk alá tartozó kérdéseket mind sikerült megoldani első olvasatban. Azt hiszem, hogy a LIBE és a Női Jogi Szakbizottságnak volt egy ilyen közös ügye. Ezt sikerült megoldani az első olvasatban, egyéb tapasztalatunk nincs ezzel kapcsolatban. Hogyha ez valóban így van, ha igaz ez az érv, tehát hogy megnehezíti a munkát, hogyha két szakbizottság működik együtt első olvasat után is, akkor mindenképpen meg kell változtatni az eljárási szabályzatot, és nem értelmezési nehézségről van szó. Tehát az a válaszunk, hogy az 51. cikk az egész eljárásra érvényes. Hogyha nehézségek merülnek fel, akár gyakorlatiak, vagy másmilyen típusok, akkor mindenképpen módosítani kell az eljárási szabályzatot. Az én látásmódom szerint e, ugye ez egy jogi, egyébként ez egy jogi természetű kérdés, úgyhogy e, vettem magamnak a fáradtságot, és beleástam magam. Tehát én úgy vélem, hogy a 49-es, 51-es, 50-es cikk e, megírásakor a parlament elfeledkezett néhány dologról. A cikk megfogalmazásakor, ugye egy bizottság vagy egy munkacsoport járt télen, és ez azt mondja ki, hogy hogyha olyan kérdésről van szó, amelyben két szakbizottság illetékes, akkor igenis lehetséges a két szakbizottság együttes munkája. De a parlament csupán azt pontosi, vagy azt, jele, jele, ö, azt jelölte ki feltételként, hogy nagy jelentőségű ügyekről vagy témákról legyen szó. Tehát, hogyha ilyen nagy fontosságú kérdésről van szó, akkor az elnökök értekezlete fölhatalmazhat két szakbizottságot is arra, hogy együttesen lássák ezt a kérdést. Ugyanakkor, ugye itt két alapfeltételezés van. és a másik az lenne, hogy egy olyan téma is adódhat, amely részben egy szakbizottság hatáskörébe tartozik, részben egy másik szakbizottság hatáskörébe. Ugye az ellenpélda az, amikor a teljes jelentés vagy a teljes téma közös hatáskörbe tartozik. a hazánk érkezett kérdésben pedig leginkább arról esik szó, hogy mi a teendő olyan esetekben, amikor, amikor a teljes téma közös hatáskörbe tartozik. Tehát, amikor az 50-es cikk értelmében vagy teljes mértékben közös hatáskörről van szó, vagy részben, akkor együtt lehet működni két szakbizottságnak. De ne keverjük össze a két dolgot, mert az 51. cikknek megvan a saját logikája, Tehát, hogyha a teljes jelentés közös hatáskörbe tartozik, akkor ilyen és ilyen szabályok vonatkoznak a szakbizottságok együttes munkájára. Véleményem szerint mindenképpen ki kell utal, utalni kell az eljárási szabályzatban arra is, hogy nem csak, hogy különösen nagy fontosságú témák esetében lehet így eljárni, hanem akkor is, hogyha a téma vagy a jelentés teljes egészére igaz a közös hatáskör. Úgy gondolom, hogy valószínűleg miután ugye van egy olyan előírás, hogy különösen nagy fontosságú témának kell lennie, Szerintem könnyen lehet definiálni azt, hogy a szabályzatot hogyan kell alkalmazni, de a megvalósítás, vagy a gyakorlati kérdésekben már nyilván nem annyira egyszerűen definiálhatók a dolgok. Esetleg módosítani kell az 51-es cikket, Melyik cikk is ez? A 190-es vagy 200-as? Tehát ezek értelmében az elnökök értekezlete megelőhet egyetlen olyan szakbizottságot is, amely illetékes. Tehát egyetlen bizottság, szakbizottság lesz az illetékes, és a másik, vagy a többi pedig véleményt fogalmazhat meg. Szerintem ezek lennének az értelmes lehetőségek. Önök bizonyára elolvasták a munkadokumentumot. Kérdezem az önök véleményét, hogy megírhassam a végleges dokumentumot. Elnök úr, nagyon hálásak vagyunk a probléma kifejtéséért illetve azokért a javaslatokért, amelyeket a megoldásra javasolt. Én a magam részéről az 51-es szabály egészét a legszívesebben kidobnám az ablakom. Az a döntés, miszerint vegyes bizottságok jönnek létre, a gyengeség álláspontján vagy idején születtek, az eddigi gyakorlati tapasztalatok a Stockholmi programmal kapcsolatosan, és ezek fényében rendkívül nehéz a parlamentnek koherens és döntő módon fellépnie. Ezt mutatja tehát a tapasztalat. Ugyanakkor, e, ha ezen az alapon kell tovább folytatnunk a munkát, akkor amellett volnék, hogy a teljes jogalkotási folyamatban érvényesüljön ez a szabály, és a vegyes szakbizottságok feltételeivel, illetve felelősségével kapcsolatban a szakbizottságok közötti megállapodás alapjára kell helyezkednünk, konzekves módon, közösen kell beterjesztenünk az összes módosító indítványt, és bármelyik szakbizottság, ha megpróbál kitérni vagy kilépni egy közös megállapodás kötelékéből, az tiltsa a vonatkozó szabály. És végül minden esetben arra kell törekednünk, hogy a vegyes vagy a közös bizottságok döntésén alapuljon az a minősítés, mely alapján egy-egy döntést az 51-es cikk hatája alá utalunk. És ezt a jogosítványt az elnökök értekezete kell, hogy kiadja. Pont jókor jött meg az elnököm, mármint a frakció elnököm. Épp ugyanis meg az elnökök értekezetét nem szabad túlterhelnünk, még több vitával, még több ö, szakbizottságok közötti ütközést nem szabad rájuk terhelnünk, különösen most, hogy egy új jogalkotási folyamat indult meg. Ja, im Interesse, ich möchte mich... Er- Köszönöm. Először is azzal a kérdéssel kapcsolatban szólalnék fel, milyen formában kellene módosítanunk. A jogbiztonság és a jogi világosság érdekében szerintem a ö, házszabályt kellene módosítanunk, és nem itt-ott toldozni, foldozni cikkeket és nem szabad az egészet a szakbizottsági elnökök értekezetére hagynunk. Tehát egy átlátható, világos módosításokat kell megejtenünk a házszabályban, nem a működési szabályzatban. Aztán az, meg kell határoznunk, hogy csak az első olvasat vonatkozóan legyen érvényben, vagy pedig a teljes jogalkotási folyamatra vonatkozóan. Szerintem a teljes eljárásra ki kéne terjesztenünk, a teljes jogalkotási folyamatra, az eddig mondottak fényében, különben nem sok értelme volna lék. Tehát az összes olvasatban, nem csak az elsőben kellene érvényesülnek ezek a szabályok. És a különbségtétel az első meg a második olvasat között nem is nagyon átlátható számomra. Aztán a két másik, a második és harmadik kérdéssel kapcsolatban, mivel ezekkel nem volt időm foglalkozni mélységükben, nem nyilatkoznék most a helyt, ám sürgős kérésem az, hogy a házszabályt módosítsuk, és átlátható módon, is ne hagyjunk a szakbizottság elnökök értekezetre túl sok eldönteni valót. Mert ez a konferencia általában a nagy és erős szakbizottságok véleményét követi, vagy azok dominálják, és azok a parlamenti képviselők, akik nincsenek ott a konferencián, sokszor nem is látják át, hogyan is jött előtre a döntések, hogyan születtek meg a döntések ott. Vedo altri. Sì, prego, Guerrero. Guerrero. Grazie, signor presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Az olasz közjogról és ennek értelmezéséről mesterkurzuson vettünk részt az imént. Azt hiszem, ez segít nekünk eligazodni ebben a kérdésben, de van itt egy alap probléma. Először is, ugye az első olvasatban nincs gond ezzel a jogalkotási eljárásokban, tehát ez mindenki számára világos. A két szakbizottság kiválóan együtt tud működni. A második olvasatban azonban, hogyha ilyen létrejön, gondot jelenthet ez a közös munka. Eddig ugyan nem volt erre példa, eddig azt láthattuk, hogy az első olvasatban megoldjuk ezeket a kérdéseket, de ha mégis második olvasathoz jutna a kérdés, akkor eljárási problémák merülnek fel, határidőkkel kapcsolatos gondék, vagy hogy például sürgősen el kell érni, meg kell egyezni valamiben. Azt gondolom, hogy az mindenki számára egyértelmű, hogy mindkét szakbizottságnak egyformán részt kell vennie a végső döntésben, hiszen egyetlen jogalkotási eljárásról van szó, és a teljes eljárás során együttműködik a két szakbizottság, ez világos. Gondolnunk kéne talán arra, hogy egy új cikket vezetünk be az eljárási szabályzatban, tehát a második olvasatban tapasztalható eljárási gondokkal, jogalkotási eljárások esetében azt elkerülendő, hogy az elnökök, elnökök értekezlete folyamatosan különleges döntéseket kell, hogy kiadjon vagy meghozzon. Ugye azzal kapcsolatos a probléma, hogy együtt tudnak-e dolgozni a szakbizottságok, amikor olyan esetekben is, amikor szorosak a határidők, illetve más a munkamódszere általánosságban a két szakbizottságnak. Úgy látom, mások nem kértek szót, mondja az elnök. Akkor az önök elhangzott véleményének figyelembevételével kidolgozom majd a végső jelentést. Megemlítem azt, hogy sokkal értelmesebb lenne, vagy okosabb lenne módosítani az eljárási szabályzatot, mint folyamatosan értelmezgetni azt. beszélnünk kell a teljes, eljár, teljes jogalkotási eljárásról, a második, vagy talán esetleg harmadik ö, fázisáról erről is. És azzal kapcsolatban nem találtam ellenvetést, hogy az 51. cikkben nem csak a téma különleges fontosságát kell kiemelni, hanem azt is, hogy a teljes téma vagy a teljes jelentés közös hatáskörbe tartozza. Hát ez itt pontosan a, ez jelenti a nehézséget, hogy nem lehet külön választani a két bizottság hatáskörét. Tehát szükségszerűen együtt kell működnie a két szakbizottságnak. Szerintem ez az alapfeltétel. Elkészítem tehát a végső jelentés tervezetet. január táján. Azt kérjük tehát, hogy az eljárási szabályzatot kicsit módosítsuk. Az utolsó napirendi pont következik a mai estére. Az utolsó csúcs következtetésével kapcsolatban. Egyébként azt hiszem, Dafur nem az utolsó, nem, Dafur nem az összes következtetésről kíván hozzánk szólni, hanem az alkotmányügyi kérdésekről, a Task Force-ról és az Economic Governance-ről. Nem is tudom, hogy hogyan legyen az eljárás, talán az lenne a legokosabb, hogyha ezt felolvasnánk. Tehát, hogy mik a tanácsi következtetések, vagy olvasták ezt már? Jó, hát akkor talán meg is nyitnám a vitát, önök már nyilván ismerik a témát. Dafur kérte azt, hogy a, a mai ülésünk napirendjére kerüljön -e ez a téma, úgyhogy megadom neki a szót. Um, Elnök úr, nagyon hálás vagyok, hogy egyetértett abban, hogy első eszmecserét tartsunk ebben a témában, hisz rendkívüli fontosságú, ez nyilvánvaló, különösen ugye a mi szakbizottságunk szempontjából, de a parlament egész szempontjából is. A szerződés változott, és ez legalábbis szerintem pozitív fejlemény. Nagy körültekintéssel kell mérlegelnünk, hogyan válaszolunk a tanács konklúzióira. Úgy tűnik ezek, nem a tanács, a 122-es cikk kettes alpontjának módosítását irányozná elő, mely alapján a cikk értelme megfordul, és lehetővé tenné egy átmeneti válságmechanizmus felállítását, illetve ezt egyfajta állandó intézményé tenni. Azon strukturális egyensúlytalanságok, amelyek az eurozónában fennállnak, kivételes illetve a tagállamok kontrollja alatt nem levő, azon kívülálló valuták ügye, devizák ügye, krónikus súlyú problémává váltak. Mármint a devizák szempontjából krónikus problémává váltak, ez volna a magyarázat. Ha pedig egy a cikk értelme alapjában megváltozik, először is felveti ez hogyan illeszthető a 125-ös cikkhez egyáltalán, amely kifejezettem elutasítja a no bailout záradékot. És felmerül bennünk az a kérdés, hogyha azt kérjük, hogy a gyorsított eljárású szerződés felülvizsgálati eljárás érvényesüljön. Az elfogadható-e? Érvelhetünk úgy, hogyha a hatáskörök átadása egyet jelent. Ugye a, a, a, egy állam fizetés képtelensége esetén vagy az államadóság fenntart, nem, nem fenntartható volt a esetén, olyan jelentős változást hoz, hogy voltak éppen hatáskör átadást jelent. Ha pedig ez a helyzet, akkor a 48-as cikk 6-os pontja érvényesül a Simplified Revision eljárás, amely nem elfogadható. Várjuk ki pontosan, mi lesz a javaslat a tanács részéről, mielőtt véleményt formálunk azzal kapcsolatban. Az is meghökkentő számomra azonban, hogyha ezt, ezzel a módosítással élnek, az szerintem nem kielégítő válasz. A Maastrichti rendszer, a monetáris és gazdasági unióra vonatkozó rendszer diszfunkciójára illetve a nemzetközi pénzügyi piacok bizalmának összeomlására, meg az állampolgárok bizalmának összeomlására. Ugye felmerül a kérdés vajon, hogy ezt helyreállítsuk, nem volna ez szükség egy tényleges gazdasági kormányzás, valamiféle föderális politikai unió által vezényelt kormányzásra. Ugye a megállapodás eh, semmiképpen sem az a cél, hogy most ezt a lépést meghozzuk a megállapodás keretében, ám észszerű volna számunkra, az Európai Parlament számára, azon, meg aztán az Európai Bizottság számára is, hogy egy olyan megállapodást hozzon létre, amelyben ez az első pillantásra szerény, szerződés módosítás, illetve revízió egy hosszabb távú vállalással is együtt járna, mely arra azt irányozná elő, hogy további minőségi lépések, kvalitatív lépések születnek, melyet a válság mértéke, melyeket a válság mértéke követel meg, illetve határoz meg. Az Európai Tanács csak arra törekszik, hogy központosítsa a nemzeti gazdaságpolitikák koordinációját, ám abban nem jár sikerrel, hogy egy közös szövetségi politikai keretet hozzon létre, akkor nagy hibát követel a tanács. Annál részben azért, mert a megerősített koordináció valószínűleg nem fog működni a jövőben, ahogy a múltban sem működött, és azért is, mert a demokratikus szempontból sem lesz majd elfogadható megoldás. Utolsó gondolatom a e témával kapcsolatban pedig az, hogyha, hogyha az a célunk, és szerintem abban egyetértünk, hogy ez kell legyen a cél, hogy tovább lépjünk és erősítsük az Európai Unió gazdasági kormányzását, akkor ez megköveteli, hogy lépéseket tegyünk az intézmények a közvélemény szemében való legitimitásának erősítésére, beleértve az Európai Parlament legitimitásának erősítését is, mint jól tudják, saját javaslataim az Európai Parlamenti Választási Törvény módosítására, a szerződések módosítását is megkövetelni, és az Európai, Unió, Európai Tanácsnak címzett válaszunkban utalnunk kell er arra is, hogy kívánatos volna javítani a parlament legitimációját, hogyha az állampolgára és az adófizetőre egy megerősített, egy pszicho, úgymond erőteljesebb gazdasági kormányzás rendszerét kényszerítjük rá, vagy ez egyfajta szuverenitási hiányt pótolna, hogyha megerősödne a parlament ilyen jellegű legitimációja. Szerintem szakbizottságunknak és a parlamentnek ezt mélységében meg kell tárgyalnia, és az Európai Bizottság és Van rampai elnök kell pedig egyeztetnünk el, hogy ők pontosan milyen célokra törekszenek, mielőtt mi a parlament által megfogalmazandó ajánlások tárgyában döntenénk, és a plenárison meghozandó döntések előtt kell ezt megtegyük. Köszönöm szépen, de a Fur Mendes, de úr kért szól. En los debates que tuvieron... Abban azokban a vitákban, amelyeket a, akkor alkotmányos szerződésnek hívott anyaggal kapcsolatban tettük, megbeszéltük azt, hogy gazdasági szempontból milyen módosításokat lehetne eszközölni. Nem nagyon született eredmény, mert nem volt meg a konszenzus. Egyetlen reform született meg, ez pedig az, hogy az Európai Unió koordinálja a tagállamok gazdasági politikát. Aztán jött a környezetvédelmi konferencia, és ők azt mondták, hogy a kormányok koordinálják az Európai Unió keretein belül a politikát. Ugye ez egy kicsit más hangszint ad a dolognak. De a fur. A politikai akarat nem volt meg arra, hogy bármilyen változás is szülessen. Utána bekövetkezett a pénzügyi és gazdasági válság, és a dolgok az utóbbi években utóbbi időszakban azt hiszem, hogy kikristályosodtak, például a banki kérdésekben a felülvizsgálati keretrendszer megalkotása alapvetően megváltoztatta az európai felállást, tehát a korábbi hiányt fölváltotta egyfajta szükségességből adódó szabályrendszer. Ez teljesen normális, elnök úr, hiszen 20 év alatt nagyot változott a világ. Ha megnézzük a feltörekvő térségeket, Kínát mondjuk, egészen megváltozott a dolog. 20 éve Kína nem számított e- ennyire világhatalomnak, most pedig az. Nos, hogyan is kapcsolódik ez a kérdés a szerződések módosításához? Szerintem a dolgok ebben a kérdésben egyáltalán nem túlságosan világosak. Az európai csúcson Várompoly úr egyfajta mandátumot kapott arra, hogy megvizsgálja, mi is a teendő. Ezen globális vizsgálattak csak egyetlen konkrét eredménye van. Ez pedig az, hogy jogi szempontból kódolni kell valahogyan a megmentési mechanizmust. Nem vagyok benne biztos, hogy ennek megfelelően helyesek az indokai, egy igazán egy, egy igazán kötekvő alkotmányügyi bíróság érvelhet-e úgy, hogy nincs meg bizonyos dolgokra jogi alap, de persze előzzük meg a problémákat. Ettől még azonban nem oldódik meg a helyzet. Ez a helyzetnek csak egyetlen konkrét része. Várampoly úr azt mondta, hogy, hogy nagyon nehéz helyzetben vagyunk, és meg kell teremteni a mentőhajókat, vagy a mentőcsónakokat, hogy menthessük magunkat. A mentőcsónakok pedig nyilván nem a hosszú távú, vagy a teljes megoldást jelentik. Vár Römpöly úr javaslatai más témákban is előremutató, előremutatóak. Például ha a tagállamok túllépik a megengedett deficit határt, akkor milyen szankciókat lehet életbe léptetni, illetve, hogy a nemzeti parlamentekben megvitatott témák mennyire összeegyeztethetőek az európai célkitűzésekkel, stb. stb. Nos, úgy tűnik, hogy a szabályoknak, úgy tűnik, hogy az alapszerződéseknek csak egyetlen ezt az egy pontját kell megreformálni. Hát ez elég furcsa. Sőt, aggaszt a dolog. Hogy a válságból való kilábalás mit old meg, és mit nem, az kérdéses. Szerintem az biztos nem oldja meg, hogy a Maastrichti szerződés immáron 20 éves, azóta megváltozott a világ, és az az alapkérdés, hogy az Európai Unió hogyan játszhat sokkal fontosabb szerepet gazdasági kérdésekben. Ez az alapkérdés. Nagyon részleges ez a reform, és a felülvizsgálata is rendkívül módon hiányos. Elolvastam a csúcs következtetéseit, és ebből arra jutottam, hogy az egészet valószínűleg egy csomaggá kéne fölfejleszteni, talán a horvát csatlakozásra kéne ezt összekapcsolni, vagy 2013-mal, ez pedig elég messzi van még. Sokkal fontosabb lenne azt a kérdést föltenni, hogy mi is a parlament, illetve a mi szakbizottságunk szerepe. Lehet, hogy jogi szempontból szükséges ez a reform. Lehet, hogy ha ez, enélkül nehézségei lehetnének bizonyos tagállamoknak, de ez azt gondolom, sőt meggyőződésem, hogy nem elégséges reform. Jó lenne, hogyha a Van Rompuy csoportnak sokkal hosszabb távú elképzelésekről is beszélnie kéne, és sokkal konkrétabb javaslatokat kéne tenni. Ha valóban nagy jelentőségű reformok valósulnának meg, akkor ez csak egy konvent keretén belül lehet elgondolni. Az Európai Unió gazdasági kormányzásáról nem lehet dönteni, vagy ezt nem lehet megreformálni úgy, hogy nem hívunk össze konventet. Enélkül semmiféle legitimitásról legitimitásról nem beszélünk. Hogyha itt egyetlen dolgot akarunk, egy apró részletet megreformálni, azt persze meg lehet tenni így, ahogy ez a csoport tette, de hogyha tényleg egy nagy hordai dologról van szó, akkor mindenképpen konventre van szükség. Itt egy részletkérdés, jogi, jel, jogi típusú módosításról van szó, de azt gondolom, hogy ettől függetlenül sokkal mélyebben el kéne gondolkodni azon, hogy hova is akarunk jutni itt az Európai Unióban, milyen gazdasági kormányzást szeretnénk, és szerintem a szakbizottságunknak élen kell járnia ebben a gondolkodásban. Tehát ezt az üzenetet kéne mindenképpen elküldenünk a külvilág felé, és a következő hónapokban tovább gondolkodni a témában. Van Rompuy úr mandátumának egy része abban áll, hogy a tagállamokkal egyeztessen, illetve az, gondolom az intézményekkel is, azzal kapcsolatban, hogy mi is a véleményünk a reformok tartalmáról. Talán Buzek úrral is felvéne venni a kapcsolatot, hogy szerintünk az Európai Parlamentnek mi a feladata az Európai Unió életében. Egyébként köszönöm a tájékoztatást. Köszönöm szépen. Ferhoztat úr kért szót. Nem kapunk mikrofont. A felszólaló mikrofon nélkül beszél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 Konklúziók kicsit, eh, konklúziókat kicsit enyhén fogalmazták meg, eh, Eltom, letompítetták. Trisé úr eh, reakcióit figyeltem meg, aki az Európai Központi Bank elnöke, és pénteken a sajtóban, tehát pontosan egy héttel a csúcs után újra elismételte félelmeit az elfogadott csomaggal kapcsolatban azt mondta nagyon egyszerűen, hogy ez nem elegendő. Um, eléggé egybecsenget ez azzal, amit Mendez úr mondott, nem öm, nyúlik eléggé messze. Olyan mechanizmusra van szükségünk, amely sokkal meggyőzőbb. Ö, olyan mértékben, hogy csak a messzebb kell menni azon intézkedéseknél, amelyeket az Európai Tanács elfogadott. És én azt gondolom, hogy Trisé úr kritikája megfelelő, és elmondta, hogy a mechanizmus, amelyet elfogadtak, vagy, a, vagy amelyet kitaláltak, ezek nem igazán változtatják meg a problémát, hiszen a mechanizmust csak a tanács indíthatja be. A 121-126-os cikke, cikkeit nézzük meg a szerződésnek, és mindkét esetben a gazdaságpolitikák összehangolásáról van szó, az 1.26-osban e- pedig a stabilitási szakpolitikákról van szó és mindkét esetben a tanácsnak kell a folyamatot beindítani. Nézzük meg Rein úr javaslatát, szeptember 29-én datálódik ez, aki a Task Force-ot szólítja fel, és ezt igazolja a tanács is. Az egy 2 egy 1 2 6 os cikkekben, tehát nem lehet a, szak, az alapszerződést megváltoztatni egyes tanácsi döntésekkel. Először is minősített többségnek kell elismernie, hogy probléma van, azelőtt, hogy a mechanizmus beindíthatnák. Tehát politikai döntést kell hozni azelőtt, többségi döntés alapján, Hogyha az azont, az, hogy, a, hogyha egy országot érint, amely blokkolhatja a, a kisebbséget, akkor nem, sok, nem minden fog történni. Láttuk ezt Franciaország és Németország esetében is, akik nem akarták a stabilitási növekedési egyezmény alkalmazását. És mivel nem akarták, nem is alkalmazták, pont ez történt 2005-ben is. Ez a csomag bizonyos tekintetben előrelépés jelent, hiszen vannak benne fejlemények, amelyeket az Európai Tanács javasolt, de az alapvető probléma nem változik. Ez nem olyan mechanizmus, mechanizmus amelyben félig ott automatikus döntéseket hoz a tanács, és tehát nem lehet egészen eltérően dönteni akkor, hogyha azzal a szerződést akarjuk alkalmazni, hiszen a 121-126-os e, e, cikk még továbbra is alkalmazandó. Van egy másik probléma is, ez pedig e, az alapszerződés megváltoztatásának problémája, tehát a 122-es cikk megváltoztatása, amely tartósabb alapot teremt a beavatkozási mechanizmusnak. az európai pénzügyi stabilitási mechanizmusnak. nem igazán láttuk még, hogy visszatérne a bizalom a pénzpiacokba vetett fia, bizalom. Láttuk, hogy a görög kötvények még meg a portugál kötvények is tükrözik a választási eredményüket. 15 pontos csökkenést láttunk, hasonló történt Írországban és Portugáliában is. Mindez alátámasztja azt, hogy a, a vita még mindig a mindig visszacsatornázódik a pénzügyi gazdasági ciklusokba. Tehát mi legyen az Európai Parlament álláspontja? A dosszié átolvasása után lehet, hogy decemberben, december közepén majd egy kérést kell intéznünk a 70, az 5, 47 per 2-es cikk alkalmazására, amely és mit kell itt tennünk? Ebben tanácsot kell adnunk. Formális kérés érkezik, hogyha nem adunk tanácsot, akkor nem lehet az alapszerződést módosítani, bár szerepünk nem az lenne, mint az alapszerződés más módosításaikban, mégis fontos szerepünk van. Mi alakul ki tehát ebből a hozzáállásátból? meg kell nézni, hogy mik, mik, mik a lehetőségeink. Ma nem tudunk dönteni, hogyha megnézzük a szöveget, amelynek alapján a véleményünket kialakíthatjuk, akkor nincsen alternatíva vagy java, másik javasolt szöveg a 122-es cikk módosítására. Bár ez egy nagyon alapvető változtatás, nem tehetünk semmit. És meg kell várnunk az ECON szakbizottság álláspontját. Megtörténhet, hogy ők másféle módosításokat javasolnak az alapszerződéshez. Például említettem korábban a most beindított mechanizmusokat, az 121-126-os, amely ugye most akadályként tornyosul előttünk, a pénzügyi politikában a 127-estől a 131-132-esig, amely közösségivé teszi ezeket a mechanizmusokat, de fennáll a probléma, hogy tanácsi politikai döntésre van szükség, mielőtt ez beindítható, bár a piac azt mondja, hogy olyan mechanizmusra van szükség, amely automatikusan indul be. A cél tehát az lehetne, hogy közösségi alapjára helyezzük ezt, és hogyha ezt szeretnénk elérni, akkor módosítanunk kell az alapszerződést, módosítanunk kell egy cikket, a 121-es vagy a 126-as, amely az eurozónát érinti, hiszen pénzügyi politikáról beszélünk. Lehet, hogy ki kell várnunk az Európai Parlament szak, szakértőinek véleményét, az ECON szakbizottság véleményét, hogy meg, meglássuk, mit mondanak, és utána kell meggondolnunk az ő javaslatukat is, vagy meg kell néznünk azt, hogy a már meglévő alapokon folytatjuk a munkát. De amikor erre kerül sor, meg kell válnunk a tanács javaslatát arra vonatkozóan, hogy milyen változtatásokat javasolnak ők a 122-es cikkhez, és hogy, vala, és hogy milyen messze terjed ez. Szeretném, össze, mindjárt összefoglalom, el, elnök úr, de csak annyit szeretnék elmondani, hogy az emberek nem mondhatják azt a parlamentnek, hogy nem fogadunk el más változtatásokat. Ezt akarjuk megváltoztatni, mondja, mondja a tanács, de a parlament meg mást akar megváltoztatni. Nem mondhatjuk azt, hogy csak ezt a cikket változtathatjuk meg, csak, mert csak úgy fog a mechanizmus javulni és működni. Tudjuk, hogy meg akarják változtatni a 122-est, és ugyanazzal érvelhetnek a többi cikkek megváltoztatásánál, a mechanizmus működéséhez más cikkek megváltoztatására is szükség van, e, és ugyanezt az érvelést a parlament is felszáll, felhasználhatja egy más alkalommal, amikor egy másik cikket akar megváltoztatni. De ennek érdekében látnunk kell a, bizottság, a tanács javaslatát, és meg kell kérdeznünk az EKON szakértőit véleményükről, hogy vajon tovább kell-e mennünk a már beindított mechanizmus kérdésében. Köszönöm szépen, Verhofstadt úr. Gualtier úr kérdszól. Grazie. Köszönöm szépen. Én is úgy vélem, hogy nagyon fontos pillanathoz érkeztünk. A parlamentnek aktív szerepet kell vállalnia a stratégia és a kulcs célkitűzések meghatározásában. Aztán, ahogy Verhofstadt úr mondta, ezt leginkább akkor tehetjük meg, amikor már konkrét javaslat van az asztalon, de elő is, előre is dolgozhatunk. A 122-es alapján azért valamennyire már lehet előre sejteni azt, hogy mit próbálnak elérni. Ahogy Verhofstadt úr is mondta, a tanács a lehető legkisebb módosítást szeretné kieszközölni, hogy a válságkezelő mechanizmust életbe tudják léptetni. Tehát, hogy a 122 per 2-t kell megváltoztatni azért, hogy az elmúlt hónapok munkája értelmet kapjon a tanács értelmezése szerint. Ez világos. Egyetértek a többi kollégával, ez nem megfelelő eljárás. Sokszor beszéltünk arról, hogy egyfajta új tendenciát láthatunk, olyan mechanizmusokat, olyan struktúrákat kíván a tanács felállítani, amely megkerüli a közösségi utat, ügynökségek, stb. stb. Hát ez nem meggyőző. Mi lenne itt a hatékony vagy a hatásos taktika? Szerintem a gazdasági szakbizottsággal együttesen kéne erről a kérdésről eszmét cserélni, tehát gazdasági és alkotmányügyi szempontból is körül kéne járni ezt a témát. 121 és 122-es cikkek. És meg kéne nézni, hogy milyen alternatív lehetőségek léteznek, amelyek lehetségesek, de megfelelően bátrak is ezen lehetőségek, és a parlament ezzel jobb helyzetbe hozhatná magát, illetve a közösség ügyét. Nyilván nem az az egyetlen célunk, hogy különböző déli bábokat vessünk föl, hanem igenis realistának kell maradnunk. Csatlakoznék ahhoz, amit Andrew Duff mondott, valóban nagyon fontos a demokratikus legitimáció, de azért a gazdasági kormányzás területén belül maradva ki kell emelni az európai Parlament szerepét, tehát hogy hogyan az Európai Parlament is részt vállal abban, hogy eldöntse, hogyan valósul majd meg a válságkezelés, ezt máshogy is lehet, mint a 122-es módosításával, és aztán felmerülnek az egyéb kérdések, amit Szerosztát úr említett, a nagyra törő reform elképzelések esetében sokkal jobb lenne konventet összehívni, és a trilógus alatt a parlamentnek igenis fel kell vetni a strukturális kérdéseket, mint például saját erőforrások kérdése. Tehát amikor a költségvetésről, költségvetés trilógusát folytatjuk. Miután ez alapvetően egy politikai jellegű kérdés, készüljünk fel a tárgyalásokra, és jó lenne, hogyha már úgy mennénk majd a tárgyalásra, hogy zsebünkben vannak a megfelelő érvek. Elnök, köszönöm szépen, Tein képviselő. Ja, és denke... Igen, úgy hiszem a tanács nagyon pragmatikus megoldást talált. Lehet, hogy úgy áll a helyzet, ahogy kollégáim ö, mondták, hogy továbbra is szükség van további megoldásra, ugyanakkor a népszavazás, amely egyes országokban az eddigi ö, tapasztalatok alapján ö, a szerződések módosítását tenni ö, szükséges volna, ha pedig nincs olyan fajta védőernyő, amiről beszéltünk, akkor a kis megoldás kis módosítással lehetne előre, előrenyezhető. A német adófizető hátán van az, a védőernyő egyedül, és úgy gondolom, hogy a mostani megoldás hosszú távon nem alkotmányos. És a Német Szövetségi Alkotmánybíróság ezt a megoldást nem hagyhatja hosszú távon jóvá ehhez nem kell alkotmányjogásznak lenni, hogy kimondjuk. Végső soron arról van itt szó, világosan fogalmazzunk, tehát ki a döntés joga? 2013 közepéig, amikor is a tanács által javasolt kérdéseket felül kell vizsgáljuk, meg kell vizsgáljuk intenzív módon, ha addig nem lesz más megoldásra lehetőség, akkor ezzel kell együtt élnünk, azért, mert az olyan nagy megoldás, melyről továbbra sincs egyesség, erről Mendez úr is beszél, hogy korábban sem volt erről egyesség, meg most sem, a válság után sincs egyesség, tehát 2013 közepéig előrébb jutni, legyünk tehát reálisak. Honorable Bronz. Brons úr. Thank you, Mr. Chairman. Uh, Köszönöm, elnök úr. Nagyon nehéz felkészülni egy olyan vitára, amikor később jönnek a módosítások. Egyelőre úgy tűnik, hogy a 122-es módosításai javaslata a pénzügyi politikák koordinálására csak az eurozóna országait érinti, de az ilyen fajta módosításnak nagyon nagy jelentősége van. Szeretném tudni, hogy a szakbizottság tag, tagjai számítottak-e arra, hogy ez a gazdasági kormányzás kiterjedne az eurozónán kívüli országokra, feltéve, hogy minden ország végül szeretne csatlakozni az eurozónához. Hogyha kiterjedne az eurozónán kívülre, akkor az, az gazdasági szuverenitás át, átadását e, e, jelenteni, amely népszav, népszavazáshoz vezetne, vezetne az Egyesült Királyságban. Persze az, az Egyesült Királyság belügye nem a szakbizottság kérdése. Honorevole eh, Köszönöm szépen, elnök úr. Próbáljunk meg, próbáljuk meg látni a különbséget. Próbáljuk meg különbséget tenni két dolog között. Először is. Az Európai Uniónak mit kell tennie annak érdekében, hogy ezt a közös deficit problémát megoldjuk, a második pedig, pedig, a második pedig az lenne, hogy milyen alkotmányos problémákkal kell megküzdenünk, hogy ezt a gazdaságpolitikai kérdést megoldjuk. A második kérdésben, kérdéssel kapcsolatban azt mondanám, hogy a csúcs következtetési alapján a 122-es cikket kell módosítani. Ez lenne az alkotmányos alapja a válságból való kilábalásnak a tanács véleménye szerint. Na most Németországnak aggályai vannak ezzel kapcsolatban, hiszen a Német Alkotmányügyi Bíróság és ettől félnek a németek, megkérdőjelezni mindennek a kilábalási tervnek a jogalapját. Úgy gondolom, hogy meg kell nyitni annak a lehetőségét, hogy az alapszerződéseket módosítsuk, hogy megfelelően tudjunk érvelni a német agályokkal szemben. Sokan akiknek föderatív elképzelései vannak Európával kapcsolatban, úgy gondoljuk, hogy ez a szerződés nem elég nagyra törő, hiszen nem teszi lehetővé, hogy a gazdasági kormányzásban szorosabbra vonjuk a kapcsolatot. A közösségi hatáskört sokkal szélesebb körűvét kéne tenni a gazdaságpolitikában. Sokan úgy véljük, hogy az ideális helyzettől nagyon messze vagyunk. Szerintem először is meg kell teremteni a politikai feltételeit annak, hogy meg tudjuk változtatni az alapszerződéseket. Nyilvánvaló az, hogy a Lisszaboni folyamat után nagyon belefáradtunk az alkotmányozásba, az alkotmányos változtatásokba. nem vagyunk arra felkészülve, hogy újra nyissuk az alkotmányos kérdéseket. Újra hasonló vállalkozásba fogjunk. És az sem lenne túlságosan gyakorlati elképzelés, az a gondolat sem, hogy mondjuk az Egyesült Királyságot is figyelembe véve lehetséges lenne az, hogy újabb hatásköröket vegyünk az Európai Unió égisze alá. Tehát nagy, egész egyszerűen vannak olyan kormányok, akik ezt nem tartják lehetségesnek, és ezért nem is pragmatikus ilyen vállalkozásba belefogni. Azt gondolom, hogy sokkal nagyobb mértékben kéne felülvizsgálni az alapszerződést. Tudjuk, hogy nem nagyon van arra lehetőség, hogy ahogy ez megtörténjen, tehát én azt mondanám, hogy mondjuk egy tized százalék. Bizonyára ismerik az én személyes látásmódomat, én szeretném, hogyha föderatívabb lenne Európa, sokkal nagyobb mértékű integrációt szeretnék. Nos, hogyha ugye csak akkor lehet módosítani az alapszerződés, hogyha az összes tagállam egyetért, de hogyha ez nem valósul meg, akkor rövid távon egyszerűen lehetetlen komolyan módosítani az alapszerződést. Elnök, köszönöm, Moréra úr. Következő hozzászóló. Oui, euh, merci, monsieur le président, très très rapidement, parce que la liste des orateurs... Köszönöm szépen. Látom, hogy sokan szeretnének még hozzászólni, tehát rövid leszek. Szeretnék visszatérni a döntés pragmatikus jellegére, amelyet a tanács meghozott. Ők úgy gondolták, hogy kénytelenek, vagy legalábbis valamiféle választ kell adniuk 2013-ig a válságkezelés mechanizmus ideiglenes voltát tekintve, és e határidő fényében, valamint a jogi következmény, a Kázruhelyi Alkotmánybíróság döntésének következményei fényében a tanácsnak pragmatikus döntést kellett hoznia, és reagálnia kellett az előtt álló esetre. Ahogy kollégák is mondták, nem lenne túl realisztikus, ha valamiféle módosítást várnánk el az alapszerződésben, hiszen ez nem tenné lehetővé, hogy meg, meg, a 2013-as határidő követelményének. Tehát legyünk realisták, és valamiféle korlátozott változtatást eszközöljünk egy célkitűzéssel a jelenlegi időhatárok betartása behatásával. Meg, is ke, meg kell vizsgálnunk a parlament szerepét is. Ez lenne az első e, alapszerződési e, felülvizsgálat. Ennek nincsen még precedense, nincsen még analógia, amiből kiindulhatnánk az alapszerződés módosítását illetően, és hogy e- ilyen helyzetben milyen hatalma van a parlamentnek. A parlament önálló és e a hatalmát megerősítette a Lisszaboni szerződés, ezért úgy gondolom, hogy részt kell vennünk a alapszerződés módosításában, és látni, látnunk kell a javasolt módosítások hatását nagyon hamarosan, és ennek pedig nagyon konkrét pontokra kell szorítkoznia, és a parlamentnek teljes mértékben részt kell vennie ebben, hiszen hi vagyunk a főszereplői ennek a módosításnak. Mások nem jelentkeztek. Nagyon nehéz összefoglalni ennek az első eszmecserének az eredményét. Ugye nagyon súlyos kérdésekről vitatkoztunk másfél órában. Nem tudom, hogyan is mit is mondhatnék, de azt tudom, hogy decemberben lesz még egy csúcs, és erre Buzek úr, ezen Buzek úr majd részt vesz. Talán elképzelhető lenne az, hogy Buzek, úrra, Buzek úrtól audienciát kérünk, tehát el, azt javasoljuk, hogy látogasson el az ülésünkre még december előtt, és ő talán meg, tudja, meg tud minket nyugtatni különböző aggájaink tekintetében. Lehet, hogy ezt a napirendi pontot nem készítettük elő megfelelően, de úgy véltem, hogy nagyon fontos teret adni Dafur kérdésének. Köszönöm szépen, azt hiszem, hogy nagyjából egyetértünk. Akkor most berekezteném az ülést. Elfelejtettem az elején bejelenteni valamit, tehát jobb későn, mint soha. Van egy új titkársági dolgozunk, Nemecnek hívják. Jelenleg nincs itt, vagy itt van? Itt van. A szakbizottság nevében üdvözöljük Önt. Egyébként nem ismeretlen számunkra, hiszen már dolgoztunk együtt a múltban. Minden jót kívánok Önnek, sok sikert. Köszönöm szépen, ezzel berekeztem az ülést.